Welcome. Üdvözlök mindenkit a mai napi ülésünkön. Megkérem önöket a kezdés előtt, megkérdem, hogy van-e kifogásuk a napi rendel kapcsolatban. Nincsen kifogásuk, ezzel elfogadottnak tekintjük a napi rendet. És ami a nyelvi kiosztást illeti, sajnos el kell, hogy mondjam, horvát és ír nyelven ma nincsen tolmácsolás, meg holnap sem, tehát horvát és ír gél nyelven. Ezt követi pedig a előadók kijelöl, kijelölése kijelöltük az előadókat hét anyagra, egy a pszichoaktív anyagokkal függ össze az első, ha kívánják, felolvasom, de egy csomagról van szó, azt szerintem rendben van, hogyha egyszerűen elfogadjuk, hogy pszichoaktív anyagok és az előadó neve. Úgy látom, mindenki elfogadja. Szeretném bejelenteni, hogy holnap szavazunk. 10 órakor fogunk szavazni holnap, és kérem gondoskodjanak arról, hogy magukkal hozzák a szavazókártyákat. Ezen túlmenően pedig elküldtük a január 8-ai, november 13-ai, október 19 ai és július 10-12, illetve május 29-30-ai jegyzőkönyveket, amennyiben kifogásuk van ezzel kapcsolatban, kérem, tudassák velem, ha ez nem fordul elő, ha ez nem így van, akkor elfogadottnak tekintem a napi rendet. Amivel aztán rátérünk a mai nap nagy témájára, egy közmeghallgatásról van szó az EU polgársággal kapcsolatban, és ez, ez nem ugyanaz, és, és nem váltja fel a nemzeti állampolgárságot, de egy pluszt jelent a tagállami állampolgársághoz képest. Ez azt jelenti, hogy a tagállamról tagállamra szabadon lehet mozogni, adott esetben szavazni is lehet európai, illetőleg önkormányzati választásokon a ombudsz, európai ombudsmannak is jelentkezhetünk, parlamenthez petíciót nyújthatunk be, illetőleg a harmadik államokban diplomáciai és konzuli védelmet élvezünk. A Lisszaboni szerződés az európai állampolgárság kezdeményezés alapján biztosítja ezt a jogot. Az Európai Parlament egy állásfoglalást fogadott el december 12-én elmúlt évben, mi szerint erősíteni szeretnénk ezt a jellegű intézményt, ez a, az alapvető jogok és szabadságjogok gyakorlásával szorosan összefügg. Az EU állampolgárság koncepciója mindig is ellentmondásos volt a Maastrichti szerződés elfogadása óta, amikor ez létrejött egyáltalán. A mai meghallgatás célja az, hogy szakértőket hallgassunk meg ebben a témában, az alapvető jogok összefüggésében, illetőleg a kisebbségek jogainak gyakorlásával kapcsolatban is szeretnénk új információkat kapni, hogyan hat erre, illetőleg a szabadság, a biztonság és az igazság szolgáltatás térsége, a jog térsége, Örülök, hogy eljöttek többen az Európai Parlamentbe, hogy előadást tartsanak. E, mindenek előtt, akinek szót adok, az Dimitri Kocsenov, az EU jogával foglalkozó tanszéket vezeti a Groningeni Egyetemen, 12-15 perc jut egy-egy előadásra, és ezt szigorúan be kell tartanom. Meg is adom a szót, parancsoljon. It's a great... Nagyszerű, nagy örömre szolgál, hogy itt lehetek, hölgyeim és uraim. És igazából Bianco csekket kaptam a szervezésnél, tehát ö, olyan dolgokról szeretnék beszélni, amelyek számomra alapvető jelentőségűek. Az európai polgárság tekintetében az egyik a Brexit, a kettő pedig, hogy mi a teendő. A brit területen élő EU-s polgárok jogainak tekintetében. És hogy igazából mi lesz az EU-val a Brexit után. Utána pedig a kisebbségvédelemről beszélek. Ebben a tekintetben az Európai Unió egyedül álló, és a többségek helyzete más, mint a nemzeti szintek. Tehát az európai uniós polgárok helyzete Nagy-Britanniában és a britek helyzete az Európai Unióban. Az egyik fontos téma, a másik pedig a kisebbségvédelem. Tehát természetesen ezek a jogok alapvető jogok, és mindenkit érintenek, aki a 28 tagállam egyikének a polgára. Azonban komoly problémák is felmerülnek, például amikor az Európai Uniót létrehozták, senki sem gondolta komolyan, hogy egy tagállam elhagyhatja az EU-t. Hiszen ez azt jelenti, hogy a tagállam polgárai, EU-s polgárok, és ez pedig azt jelenti, hogy ha az adott állam kilép az Európai Unióból, elvesztik európai jogaikat, tehát elvesztik a szabad mobilitás jogát, a szabad munkavállalás jogát, tehát nagyon sok Európai Uniós jogot vesztenek el. És ezen kívül még egyéb emberi jogok is vannak, amelyről beszélhetünk. Tehát drasztikusan érinti a helyzetüket negatívan az, ami történni fog. Ez pedig egy olyas valami, ami az EU-brit határon mindkettőnket aggaszt. A kérdés pedig az, hogy mit lehet tenni, és mit tehetnek az európai intézmények, és mit tehetnek a benmaradó európai tagállamok ebben a tekintetben. És nemrég jelent meg Kopolov kollégámnak egy könyve, és erről a témáról nagyon jól utána lehet olvasni. És mindenkinek szeretném ajánlani, de Guy Verhofstadt elképzeléseit gondolom ismerik itt a parlamentben, és ebben a tekintetben négy dologról szeretnék beszélni. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az európai polgárok nem veszíthetik el a státuszukat csak ilyen egyszerűen. Hiszen valamilyen európai supranacionális státuszt kapnak azok a polgárok, akik véletlenül olyan tagállam polgárai, amely elhagyja az Európai Uniót. Tehát ez egy eléggé problémás elképzelés, és pedig négy szinten. Az első szint nagyon egyszerű, hiszen a demokrácia érték. Tiszteletben kell tartani a demokratikus intézmények működését tagállami szinten, és az Európai Uniónak itt kötelességei vannak. Tehát itt van az Európai Unió működéséről szóló szerződés 42-es cikke, amely alá húzza a tagállamok alkotmányos berendezkedését és az intézményi struktúrát, amelyek a jogállamiság működését és a demokrácia működését nemzeti szinten garantálják minden demokráciában vannak szükségszerűen győztesek, és ahol győztesek vannak, ott vesztesek is vannak. Tehát nyilvánvalóan mindig lesznek csalódottak, így működnek az egész világon a demokráciák. És pont ezzel foglalkozunk. Azon EU-s polgárokkal, akik elveszítik európai polgári státuszukat, tehát ők mindenképpen vesztesek. Felmerül az a kérdés, hogy bizonyos jogokat hogy lehet visszajuttatni ezeknek a polgároknak, hogy a demokrácia működjön a korábbi tagállamokban is. Tehát itt rengeteg probléma létezik. Jogilag is, igazából a 42-es cikk megsértése lenne, hogyha itt beleavatkoznánk. Másodszorban a problémák második szintje, ahogy Giefer Hofstadt mondja, az az, hogy kiterjesszék-e a supranacionális státuszt az 50-es szik értelmében azokra, akiknek a tagállama kiválik az Európai Unióból. Úgy, abban indulunk ki, hogy a szerződés minden pontja működik, és hogyha az 50-es cikk garantálja a kilépést, akkor ez legyen lehetséges. Tehát ez az Európai Uniós tagság egyik alapvető tézise. Tehát az 50-es cikket megsérti az az eset, amelyben megpróbálnak megakadályozni egy tagállamot abban, hogy kilépjen az Európai Unióból. A harmadik pont, amit szerettem volna megenge- megemlíteni, az az, hogy tárgyalásokat kell eh, nyitni a Brexit utáni európai polgárságról azok számára, akik brit állampolgárok. És eh, egy új státusz létrehozása a jelen kontextusban illegális lenne. Most a negyedik megjegyzésem a Brexitről az az, hogy a brit polgárok bármilyen különleges elbánása nagyon negatív üzenetet hordozna az összes európai polgár számára az európai, a Nagy-Britanniában. Hiszen nincs garancia arra, hogy kölcsönösség lesz. És a kölcsönösség pedig nem egy olyan dolog, amit az 50-es cikk előír. És előállhat egy olyan helyzet, hogy az EU-ban lakó briteknek több joga van, mint a Nagy-Britanniában lakó EU-s, állampolgá EU-s polgároknak. Tehát bármennyire vonzó azoknak a jogait védeni, akiknek a tagállama elhagyja az EU-t, felmerül a kérdés, a nagyon nehéz kérdés, hogy hogyan, hogyan lehet demokratikusan valamilyen pótlékot felajánlani a kilépő ország polgárainak. Ez pedig átvisz a második témámra. A kisebbség védelemre. A britek mindig az a dicsekszenek, hogy rengeteg kisebbséget védenek. Kitett, sebezhető kisebbséget, mindenféle kisebbséget. Az etnikai kisebbségeket, és az eset jogban nagyon sok, esete, nagyon sok ilyen esetet látunk a kisebbségvédelemre. És mégis az Európai Bíróság gyakorlatában nagyon aggasztó tendenciákat látunk. Sőt, ki is jelenthetem, hogy az Európai Unió néha úgy működik, hogy a vak nacionalizmus hordozója a tagállamokban. És ez pedig a Brexit kontextusában már megjelent a 42-es cikk tekintetében, tehát az Európai Unióról szólódó szerződésben. Elég gyakran látjuk a példákat például a balti államokban. Tehát nézzük meg, hogy hogyan működik az Európai Unióban a kisebbségvédelem. A legnépszerűbb szint, ez nyilvánvalóan az, hogy a nemzetiség alapján nem lehet senki sem diszkriminálni. Hiszen minden európai polgár automatikusan valahol kisebbség, hogyha átmegy egy másik országba, és százszázalékos védelemben kell részesíteni. Tehát a diszkriminációnak teljes tilalma van a nemzetiség alapján. Tehát nem lehet senkit a nemzetiség alapján diszkriminálni. Tehát itt a lakóhely kérdése problematikus. Tehát Igazából tehát nem, nem kell minnyáján eh, minden európai nyelvet ismernünk, tehát nem kell minden nemzeti konyhát ismernünk, de bizonyos eh, tagállamok eh, bizonyos feltételeket támasztanak a többi tagállam polgárainak. Tehát a tagállam alkotmányos hagyományai értelmében kell megvédeni a kisebbségeket. És természetesen a Ronevics Trin esetre utalok az Európai Bíróságnál, és ebben az esetben a lengyel kisebbség diszkriminációjáról van szó egy olyan helyzetben, amikor a belső piacnak minden feltétele teljesült. Az Európai Bíróság itt egy különleges kivételt tett, abban az esetben, amikor kisebbségeket kell védeni a belső piacon. Ez az alapvető logika nagyon egyszerű. Tehát, tehát hogyha általában itt határokon átnyúló helyzetről van szó, és egy határokon átnyúló esetben az Európai Bíróság kompetens. Viszont, hogyha van egy országban egy etnikai kisebbség, akkor a bíróság azt mondja, hogy ezért az Európai Bíróság nem felelős. Tehát egy ország határain belül az etnikai kisebbségért a saját bíróság felelős, tagállami bíróság. Éppen ezért a balti államokban oroszok, lengyelek, zsidók, hiszen az, az Európai Bíróság nem követi itt az ENSZ emberi jogi előírásait, más kiinduló pontja van, tehát igazából vannak olyan kisebbségek, akik a nevüket nem használhatják úgy, ahogy a anyanyelvük alapján használhatnák. Tehát itt az Európai Uniótól sokkal többet várnak el. Tehát a kisebbségvédelem helyzete olyan, hogy a belső piac védi a többséget, amikor elmegy egy másik tagállamba, és ott kisebbség lesz, de amikor etnikai kisebbségekről van szó egy adott nemzetállam határain belül, akkor ezért az Európai Unió és az Európai Unió bírósága nem felelős, hanem a nemzeti joggyakorlat, a nemzeti alkotmányosság illetékes. És eh, itt valószínűleg az európai jogalkotás rossz oldalon van emlékeztetnék Bolken professzor munkájára, aki megállapította, hogy rengeteg borzalmas alkotmányon van a világon, tehát hogy néha, mint hogyha a, az ördöggel születtek volna, és egyszerűen meg kell nézni, hogy milyen esetben lehetnek károsak alkotmányok. Hiszen vannak olyan alkotmányok, amelyek egyszerűen nem foglalkoznak a kisebbségvédelemmel. Tehát például a balti államok. És az etnikai kisebbségek elég gyakran nem élvezhetik el idegeníthetetlen jogaikat. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő panelista Kostakopulú úr, Európai Uniós integráció és Európai Uniós jog diákot tanít. Önél szó. Köszönöm szépen. Kedves Libe szakbizottság, nagyon örülök annak, hogy az európai polgárságról és az alapjogokról beszélhetek. Szeretném a, hangsúlyozni, mennyire fontos ennek a kettőnek a kapcsolata, és aztán a kisebbségekről is szeretnék még beszélni. Nekem nagyon tetszett az, hogy az Európai Parlament decemberben egy erre vonatkozó határozatot is elfogadott, és már 1995-ben is volt egy másik hasonló állásfoglalása a parlamentnek. Ezen keresztül az Európai Parlament kifejezésre jutat azt, hogy az alapjogok és az európai polgárság között erősebb kapcsolatokra van szükség. Az Európai Parlament mindig is konzisztensen fogalmazott és kiállt emellett. Ezt teljes mértékben támogatom én is, és szeretném most elmagyarázni azt, hogy miért fontos számomra a kettő közötti kapcsolat. Azzal kezdeném, hogy Matthew Arnoldra, költőre szeretnék utalni, aki 19. században a következőképpen fogalmazott. A civilizáció az tulajdonképpen a humanizációja az embereknek a társadalmon belül. Ő úgy vélte, hogy az államoknak az a feladata, hogy humanizálja és civilizálja az állampolgárait, amellett, hogy más szükséget, szükséggel élők problémáira megoldást talál. Ezért nagyon fontos az, hogy a civilizált politikát ilyen módon áthassák ezek a gondolatok. Nagyon érdekes az, hogy erre utaló ö, referenciák nem találhatók az eredeti ö, európai ö, szerződésben. A 73-as kopenhágai csúcson kilenc tagállam kifejezésre juttatta azt, hogy egy demokratikus és jogállamiságon alapuló közösséget kíván kialakítani, amely a nemzeti kultúrák gazdagságát megpróbálja megőrizni. Ugyanakkor az egyének szabadságát is védelmezni kívánja, tehát itt tulajdonképpen nem volt a kettő között ellentmondás vagy antagonizmus. Ezután az Európai Bizottság az alapjogokra vonatkozó kijelentéseket fogalmazott meg az Európai Parlament és az Európai uh, Bíróság. Nagyon sokat és konzisztensen dolgozott azon, hogy az Európai Unióban az emberi jogok uh, ügyét előmozdítsa. Eredetileg ezt uh, az esetjogon keresztül, hiszen az Európai Bíróság az európai jog, mint alapjog részévé tette. Az Európai Parlament is hozzájárult ahhoz, hogy tovább erősítsék az emberi jogok szempontjait, mert ezt az 1994-es európai szerződésbe beépítette. Ez követte aztán a különböző szerződésekben, a Maastrichti szerződésben, az Amsterdami szerződésben, és végül az Európai Unió alapjogi kartája is utalnak erre. Ezt a kartát egyébként 2007. decemberében kötelezővé tették a Lisszaboni szerződés életbelépésével együtt. Kötelezi a tagállamokat és az összes intézményt mm, az emberi jogok figyelembe vételére. Az Európai Alapjogi Karta azt tükrözi, hogy mik a legfontosabb értékek, amelyek mentén az Európai Unió szerveződik. Építőkövek ezek az európai identitás, az európai polgárság fogalmának kialakulásában. Gyakorlatilag az európai állampolgársága és az, áll, és az alapjogok gondolatai összefüggenek, és a kettő közötti kapcsolatot próbáljuk most megfogalmazni. Néhány percet erre a kapcsolatra szánnék. Egyrészt tudjuk, hogy mindkét intézmény úgy gondolja, hogy a 90-es években gyökereznek a jogalapjai. Vagyis azt is tudjuk, hogy mindkét intézmény, az alapjogok, épp úgy, mint az európai polgárság fogalma, szintén nagyon sokat fejlődött. 2008-ban az Európai Bíróság kimondta azt, hogy Maastricht óta vezérfonalnak tekinthető a koherencia szempontjából az alapjogok kérdése. Ugyanakkor a két gondolat tovább fejlődése révén láthatóvá vált az, hogy vannak összefüggések és vannak átfedések. Ez természetesen nagyon helyes, hogy így van. Az európai polgárság fogalma csak akkor jelent valamit, hogyha az alapjogokkal összefüggésben, vagy ennek, ezeknek a kontextusába helyezzük. Ha a kettőt szétválasztjuk, akkor tulajdonképpen értelmét vesztené az állampolgárság fogalma. A homo economicus innentől kezdve már nem lenne homo civitatis, vagyis a kettő együtt éléséről van szükség. A diszkriminációmentesség elve és a koherens alkalmazás a legfontosabbak ebből a szempontból. A javaslatban nagyon sok mindent kritikával, él, áll, kritikával illethetünk, ugyanakkor ugye az alapjogok, vagy az emberi jogok, mint az emberi méltóság globális értékek, fontos a kölcsönös egymástól való függése ennek a két fogalomnak. Az európai polgárság fogalmát kontextusban kell értelmezni, és ugyanakkor jogi értelemben is összefügg az alapjogokkal. A jogsértések esetében, amikor például a tagállamok nem hajlandóak a családegyesítésre, vagy például, amikor a tagállamok diszkréciós jogát csökkentik az európai állampolgárokra vonatkozó szabad mozgástól való eltérés területén. További védelmet jelent ez az európai állampolgárok számára. Egy magasabb szintű védelemről van itt szó. Az alapjogi karta és az európai polgárság fogalmak közötti átfedések nagyon sok lehetőséget biztosítanak mindkét fogalom tovább gondolása szempontjából. Például a hetes cikkben, a kartában, vagy a nyolcas cikkben az, a, az adatokra vonatkozólag nagyon fontos gondolatok fogalmazódnak meg. A kollektív kiutasítások, például Franciaországban és Olaszországban a romák kiutasításával kapcsolatos intézkedések ezzel mentek szembe. A romákkal szembeni diszkrimináció nem lehetséges, számukra és más kisebbségek számára is védelmet kell biztosítanunk. Egy ö, európai felmérés szerint a roma csoport az, amely legtöbb diszkriminációt szenvedi el Csehországban, Magyarországban, Lengyelországban és Görögországban is. A roma válaszadók azt mondták, hogy a diszkriminációmentes törvények megsértésére vonatkozólag nem tesznek bejelentéseket. Az európai tagállamoknak strukturális problémákkal kell szembenéznie, a az egészségügy, az oktatás, a lakhatás és a roma közösség tagjainak helyzetbehozása területén a munkahelyteremtés, a kilakoltatások, a romák szegregálása és a nagyon alacsony életszínvonal mind-mind olyan problémák, amelyekre állami szintű megoldást kell találni. De az Európai Uniós polgárság fogalmának jövőbeli fejlődése ezekre a problémákra, vagy ezeknek egy részére is megoldást jelenthet. Mindenki egyetért azzal, hogy az európai polgárság vagy állampolgárság nagyon sokat jelentett az egyének számára, mégis a strukturális különbségek vagy a kisebbségek diszkriminációja terén nem sok pozitívumot tud felmutatni. Képzeljük el azt, hogy egy Európai Uniós szociális állampolgárság fogalma mit jelenthetne. Például egy minimál bért, a az egészségügyi hozzáférést, a hajléktalanok problémáinak megoldását, a biztonságos munkahelyeket és az elbocsátás elleni védelmet. Egy olyan európai polgárság fogalmára van szükség, amely a szociális pillérben megfogalmazottakat is magáénak vallja. Az EU szerződés másik rész, második részében a szolidaritásról is szó esik, illetve a harmadik országokkal való a szolidaritásról is szó esik. Ez pedig azt jelenti, hogy az emberi méltóságot és a szociális kirekesztést meg kell szüntetnünk, és ezen keresztül a jövőbe vezető út olyan lehetőségeket biztosítana, amelyben a tagállamok és az európai intézmények közösen védik az azonos standardokat minden európai állampolgár számára. Azonos feltételek a munkahelyteremtés területén, a szociális kirekesztés, vagy a hajléktalanság elleni harc, a forrásokhoz való hozzáférés, egyenlő elosztása és a demokratikus életben való részvétel biztosítását értem ez alatt. minden politikai szinten, szintet át kellene hassanak ezek a gondolatok, így tudjuk elképzelni azt, hogy hogyan függhet össze az európai értékek és az alapjogok kérdése. Egy demokratikus Európa, egy jogokon alapuló Európa csak így valósítható meg. Ami pedig az alapjogi karta és az európai állampolgárság fogalma közötti kapcsolatot illeti, ezek egyre inkább átfedik egymást, és ezeknek köszönhetően az állampolgárok és a tartózkodási engedélye rendelkezők számára gyümölcsöző életet kell biztosítani. Mi is az értelme e kettő összefüggésének? Én amellett érvelnék, hogy továbbra is a kapcsolat egy, egy, egymást kölcsönösen gazdagító jelleggel bír majd, egyre inkább összefüggenek ezek, és komplex interakciók jönnek létre a két fogalom között, az interakciók tehát tovább erősödnek. A jó kormányzás mellett az emberi élet, az egymás mellett való élet feltételeinek megteremtéséért. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tárnok Balázs úr a következő előadónk a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről, Budapestről. Tárnok úr az Európai Polgári Kezdeményezés témájában kutat, és erről fog beszélni. Köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés számomra, hogy szólhatok Önökhöz. Itt a Libe Bizottságban az előadásomban három fő pontot szeretnék kiragadni. Az EU ezzel kapcsolatos jelentésről fogok beszélni, a nemzeti kisebbségek védelméről, a nyelvi sokszínűségről, a második pont az a polgári kezdeményezés reform, a harmadik pedig annak a fontossága, hogy tájékoztassuk az európai polgárokat az őt megillető jogokról, az európai állampolgárság kapcsán. Vegyük a kisebbségeket és a sokszínűséget, a nemzeti kisebbségeket, a, jel, a megállapítja ez a jelentés, hogy a, a hagyományos kisebbségek évszázadokon keresztül együtt léteztek a többségi kultúrákkal, és ezért egy hagyományos gyökerekre hívja fel a figyelmet, és az EU intézményeknek aktívabb szerepet kell vállalniuk abban, hogy megvédjék a kisebbségeket, és az EU-nak magas szintű védelmet kell biztosítania. Egyébként a jelentés megállapítja az regionális és kisebbségi nyelvek európai kartáját, ezeket eh, az elődéseket is végre kell hajtani, és az Európa Tanács eh, eh, idevágó dokumentumának ratifikációja hívja felé figyelmet, hogy tartós megoldásokat találjunk a kulturális és nyelvi sokszínűségre, amennyiben az az nemzeti kisebbségek védelméről beszélünk az Európai Unióban, mindenek előtt azt kell aláhúzni, hogy az EU a személyek, a kisebbséghez tartozó személyek jogainak védelmére épül, ez egy alapjog. Van azonban itt egy nagyon fontos probléma, és nincsen kifejezett rendszere ennek a fajta jogvédelemnek. Itt az EU-nak nincs kellő fellépési lehetősége egyelőre, de az őshonos és nyelvi kisebbségeket meg kell védeni, ha azt akarjuk, hogy megőrizzük az európai kulturális örökséget. Vannak erre megoldások, amelyek az elmúlt néhány évtizedben születtek meg egyre a komplex problémára. Az egyik legnépszerűbb megoldás és a legújabb megoldás éppen az volt, hogy az említett Európa tanácsi rendelkezéseket átültették a gyakorlatba, és igenis pontosan körülírják itt hogy a dokumentumok, hogy mire lenne szükség, de azért a nemzetközi jog keretei között ezt félre lehet interpretálni, félre lehet értelmezni. Ezért egy idevágó előírás fontos lenne. A legutóbbi sikerről viszont itt beszélnünk kell, amit az Európai Parlament ért el. Az Európai Parlament elfogadott egy eh, állásfoglalást, vagy eh, idén, mi szerint az EU-nak igenis szerepe van abban, hogy megvédjük a kisebbségek jogait, és felhívja a figyelmet arra, hogy az EU idevágó jogi keretét erősítsük, hogy megvédjük a kisebbséghez tartozó személyek jogait. Ez a állásfoglalás megalapítja azt is, hogy effektív védelemhez folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kisebbségi jogok tényleges védelmét. Nagyon fontos, hogy felhívjuk erre a figyelmet. A monitorozás, a figyelemek kísérés mindig alapvető fontosságú, és ez az állásfoglalás egy hatékony monitoringja hívja fel figyelmet az őshonos és nyelvi kisebbségek vonatkozásában. Nagyon fontos az állásfoglalásban továbbá, ahol továbbá konkretizálják a kisebbségi jogokat az őshonos és kisebbségi, az őshonos és nyelvi kisebbségekről beszélünk, ennyire konkrétan erről nem beszéltek állásfoglalásban korábban. A második pont pedig a polgári kezdet, európai polgári kezdeményezés reformja. Itt felhívják az Európai Figyel- Bizottság figyelmét arra, hogy vizsgálják felül a jogi alkalmazhatóság, a regisztrációs elvárások és a vizsgálati eljárások kérdését egy ilyen kezdeményezés vonatkozásában. Egyébként az idevágó vélemény a Libétől azt is megállapítja, hogy komoly hiányosságok vannak a polgári kezdeményezés, európai polgári kezdeményezés működésében, ezzel foglalkozni kell. Valamennyien tudjuk, hogy a tényleges működése ennek a kezd, európai polgári kezdeményezés 2012 óta nehézkes, és számos vita folyt erről már, javítani kell ezt a fajta munkát. A, többször is felértékeltik ezt a tevékenységet, és 2015-ben, októberben elfogadott az Európai Parlament egy idevágó jelentést, és túl nagy hibákat, nehézségeket nem állapított. Franz Timmermans úr a ref, az Európai Polgári Kezdeményezés reformját indította el vitája az Peti bizottságban, az is az AFKO bizottságban egy közmeghallgatás volt, és az ECI, tehát a kezdeményezés jogásággal kapcsolatban. A LIBE, hát van egy állampolgársági jelentése, amely felhívja a figyelmet arra, hogy az összes polgár közvetlenben egy tervet is elfogadott, hogy megszervezzenek egy egész egét átfogó tudatosító és tájékoztató kampányt az EU állampolgári jogárokat közelebb hozzuk az EU-hoz, és ez azt is jelenti, hogy a részvételt erősítjük például az európai választásokon, mert ez az elmúlt kampányjal kapcsolatban én a magyar kampányban konkrétan részt vettem, mint az elmúlt néhány hónapban láthattuk, nagyon komoly nehéz EU polgári jogoknak, itt pedig demokratikus eszközökre van szükség, eh, és hát olyanokat úgy tudják ezt értelmezni szinten. Ilyen értelemben tehát eh, ha nem tájékoztatjuk az embereket a jogaikról, akkor a kezdeményezés az európai, vagy a nemzeti kisebbségek és nyelvi kisebbségek tagjai számára biztosítson erőteljesebb jobb védelmet az unión belül a sokszínűség. Egyébként idén április harmadika a határidő. Mi e, mindeddig mintegy 650 ezer aláírást gyűjtöttünk egész Európában nemzeti kisebbséghez itt Európában. Nagyon nehéz ezeket mobilizálni, egyéni és közösségi szinten is az egyszerűen nem ismerik az idevágó jogaikat, ezt javítani kell, ezt a tudatosítást, ezt az információt. Végül pedig egy nagyon fontos pont véleményem szerint, hogy meglehetősen sikeresek is vagyunk egyes területeken. Idén februárban az, az Európai Parlament állásfoglalás. Az utolsó felszólaló az Európai Bizottság részéről a bizottság szempontjából vázolja az európai polgárság kérdését a legutóbbi tendenciák tükrében. Átadom a szót. Köszönöm szépen a meghívást. Az a feladatom, hogy a bizottság európai polgárságról szóló jelentéséről beszéljek. Már hallottuk, hogy egy éve, 2017. január 22-én jelent meg. Mi is van ebben az anyagban? Ez egy előre tekintő anyag, elgondolkoztat azon, hogy az Európai Unió mit tehet jobban, hogy az európai polgárok jogait növelje és bővítse a 25-ös cikkről szóló jelentéssel együtt jelent meg. Ez egy technikai jellegű jelentés, a szerződéssel foglalkozik, hogy három évente felül kell vizsgálni a jelentést, és azzal foglalkozik, hogy az európai polgári jogokkal, jogokat hogyan lehet hatékonyabban alkalmazni a gyakorlatban. Kostakopulu professzor szólt a többszintes politizálásról, jogalkotásról, a jelentős, a jelentés pedig a bizottság álláspontja tükrözi, hogy megpróbálunk valahogy főigazgatóságokon átnyúló módon tevékenykedni. Tehát közkonzultációk vannak, meghallgatások, az eurobarométerek eredményeit is kiértékeljük, és 2016 áprilisa, bocsánat, márciusa óta a parlamenttel is közös meghallgatásaink voltak. Ezzel a szakbizottsággal a PETI, AFKO és Gyuri szakbizottságokkal együtt. Nagyon jó eredménye volt a bizottság számára ennek a meghallgatásnak a 2017-es jelentés összeállítása érdekében. Tehát a jelentés már egy éve megvan, és most pedig meg kell nézni, hogy az intézmények hogyan reflektálnak, és mi, valós, mi valósul meg. A tanács elfogadta saját következtetéseit tavaly májusban az európai polgárságról, és tavaly decemberében a parlament is elfogadott egy állásfoglalást az uniós polgárságról, tehát 2017. decemberében. Amint látják, itt egy egész folyamat indult meg, és nagyon örülünk a visszacsatolásoknak a különféle intézmények részéről, a parlament részéről a jelentés tekintetében. Tehát nagyon örülünk a parlament állásfoglalásának, hiszen a parlament meg is kért minket, hogy jobban tekintsük bele az uniós polgárság lényegébe. Most a jelentésre térek át. Négy alapprioritás, illetve téma jelenik meg, és most eh, ezekről szólnék, és röviden a végrehajtásukról. Az első téma az az eh, uniós polgárság és a közös értékek előmozdítása. Tehát az Euróbarométerek eredmények azt mutatják, hogy az európaiak igenis tudatában vannak az uniós polgárság előnyeinek, és többet szeretnének tudni a jogaikról. És eredmények azt mutatják, hogy az európaiak igenis tudatában vannak az uniós polgárság előnyeinek, és többet szeretnének tudni a jogaikról. És a bizottság válasza az, hogy igen, a bizottság tervez egy európai tudatosító kampányt, hogy a polgárok jobban megismerjék az uniós polgárság előnyeit. Ez pedig a konzuláris védelem. Tehát, hogyha valakinek egy uniós polgárnak szüksége van egy harmadik országban konzuli védelemre, konzuli segítségre, akkor egy másik EU-s ország ottani külképviseletéhez fordulhat, és a jogait ott is képviseli a tagállamokban. Emellett, de még mindig az első témakörön belül, az uniós polgárság és közös értékek témáján belül Szeretnénk garantálni az uniós polgári jogokat, hogy hogyan alkalmazzák nemzeti szinten azokat a törvényeket, amelyek az uniós polgársággal függnek össze. A második témakör arról szólt, hogy hogyan tudjuk a polgárok aktív részvételét szorgalmazni az európai döntéshozatalban. Participációja között, hogy hogyan lehet őket aktívabb részvételre buzdítani az európai jogalkotásban. A közvéleménykutatások azt mutatják, hogy nagyon sok uniós polgár él azzal a jogával, hogy más országban részt vegyen legyenek, hogy a legjobb gyakorlatokat jobban megismerik az európai polgárok. Ide tartozik például a helyhatósági választásokon történő részvétel is. Tehát most nagyon konkrét tekintetben az idén áprilisban egy technikai jellegűben vegyenek részt a helyhatósági választásokon azok közül, akik másik európai tagállammal laknak. Nagyon fontos a legjobb gyakorlat elterjesztése a fiatalok között, főleg marginalizált csoportok, hátrányos helyzetű csoportok között. Jelenség, a jelentés ezen fejezete a bürokrácia csökkentésével foglalkozik, hogy a polgárok egyszerűbben mozogjanak a tagállamok között, hogy egyszerűbb legyen az adminisztrációs terhek megoldása, hogyha másik országba mennek. A bizottságnak év alatt van. Az elképzelés mögött az van, hogy a polgárok az összes adminisztrációs dolgukat online, interneten megcsinálhatják. Tehát eh, van egy melléklet is, és ez a melléklet is megtalálható az interneten. Tehát például, hogy hogyan lehet egy autót, egy, biztonságot erősíteni, és az egyenjogúságot szorgalmazni. Tehát itt igazából ez ketté lehetne osztani, és rengeteg eh, munka zajlik a bizottságban ebben a tekintetben. Itt utalok a bizottság minős elleni fellépést is erősíteni kell. És természetesen ide tartozik a családi élet és a munka összehangolása. Erről egy irányelvet tervez a bizottság. Az európai polgárok aggódnak biztonságuk miatt. A bizottság munka összehangolása. Erről egy irányelvet tervez a bizottság. Az európai polgárok aggódnak biztonságuk miatt. A bizottság pedig egy olyan elképzelésen dolgozik, hogy a nemzeti személyigazolvány biztonsági, akkor a az igazolvány tulajdonosainak az élete is egyszerűsödik. De párhuzamosan azon is elgondolkozunk, hogy hogyan javítsuk az európai, az uniós polgárság természetesen azon is gondolkozunk, hogy hogyan erősítsük az uniós polgárságot a jövőben. És köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen, köszönöm az összes felszólalónak, és azt is köszönöm, hogy mindenki bet. Tehát Spinelli, Anna Gomes, Csáki képviselő és Sophie Intfeld. Tehát először Spinelli képviselő. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a felszólalóknak. Jobban. Az első a következő. Kohanov úrhoz szólok. összalkotmányra szeretnénk lecserélni a hagyományos alkotmányokat. Nem ezt szeretné Ferhofstadt úr sem, hanem gyakorlatilag két pontról van itt. Veszteseket védje, és ezért fontos a jogállamiság. A második gondolatom arra vonatkozik, hogy ön beszélt arról, hogy egy európai polgárság fogalmát meg kell őrizni az Egyesült Királyságban élő állampolgárok számára, európai állampolgárok számára, illetve fordítva. Én nem gondolom, hogy ez bármilyen szinten ellentétben lenne az 50-es cikkel. Ugyanakkor az európai állampolgárság megőrzése ezen személyek számára pont a jogbiztonságot szolgálná azok számára, akik az életük során úgy kellett döntsenek európai jog alapján és a szabad mozgás alapján és az európai polgárság fogalmának alapján, hogy az Egyesült Királyságban fognak élni. Ezt a jogot ők ez egész életükre megkapták, tehát tulajdonképpen itt jogi értelemben valamilyen feladatunk mindenképpen lesz. Én egyébként személy szerint nem gondolom azt, hogy az angol ö, választók azt akarták, hogy elveszítsenek jogokat, és pontosan ez az, ami egyébként nem esik egybe a brit javaslattal. A settled statusszal kapcsolatban egyébként lenne egy kérdésem ahhoz a hölgyhöz, aki a legutoljára beszélt. Ő ugye egy ilyen tartózkodási engedélyről beszélt, és arról, hogy hogyan függ ez össze a, a védelem kérdésével. Ugye nem akarjuk ugyanezt a státuszt, ezt a settled status státuszát megvalósítani Európán belül is, a 27-ek Európájában. Kopuló asszonyhoz pedig a következő kérdésem lenne, amikor ő szociális jogokról beszél, ön vajon úgy gondolja-e, hogy hatékony az, hogyha az Európai Unió a szociális kartához csatlakozik, vagy ennek aláírója lesz, az hasznos-e? És Tárnok úrhoz lenne még egy kérdésem. A polgári kezdeményezésekre vonatkozó reformokkal kapcsolatban. Sajnos ez elég rossz állapotban van, tudjuk, hogy gyakorlatilag haldoklik ez a kezdeményezés, mert tulajdonképpen a bizottság soha nem követte nyomon ezeket a kérdéseket, és nem volt sikeres ez a program. Hogyan, mit gondol ön arról, hogy a módosítások kapcsán mit lehet majd tenni annak érdekében, hogy a bírósági gondolatmenetet beépítsük ebbe az anyagba. Mind a szépákkal kapcsolatban, mind a TTIP-vel kapcsolatban. A szépák lényege az, hogy ezeknek a kezdeményezéseknek regisztrálni lehessen, miközben a Legal Act fogalmát lehetne ö, megerősíteni ezen kezdeményezés kapcsán. Köszönöm szépen! Thank you very much. Thank you so much. Köszönöm szépen! itt valóban nagyon sok kérdés felmerül. A Brek Kostakopoló asszony beszélt ugye a civilizáció és a humanizáció kapcsolatáról, és alacsonyítja a polgárság fogalmát, vannak ugye ezek a befektetői programok például, amelyeken keresztül az európai állampolgár honnan szerezték a gazdagságukat, és őket ezen keresztül bevonjuk az Európai Unióba, és importáljuk rajtuk keresztül a pénzmosát. Ön azt, hogy itt azért finoman szólva országról. Gyakorlatilag egy szervezet kiárusításáról van szó az európai állampolgárságnak, és mindezt ráadásul a saját tagállamaink teszik. Ö, importálunk ilyen embereket. Én nem igazán értem azt, hogy Timmermans úrnak mindez nem tűnik fel, Úgyhogy kíváncsi lennék, hogy mi a véleménye a szépen. Úgy tűnik, hogy a múlt héten egy kicsikét elveszítettem a hangomat, Közép-Afrikában jártam, remélem a jövő hétre meggyógyulok. De azért lenne három kérdésem. Az első kérdésem arra vonatkozik, hogy ez a meghallgatás tulajdonképpen az én kezdeményezésemre született. Engem nagyon is érdekelt ugyanis már régóta az, hogy hogyan is lehetne az európai polgárság fogalmát tovább építeni. De erről nem hallottam egyetlen egy szót sem. Akadémiai szempontból vannak itt ugye releváns kérdések, de hát tulajdonképpen miről is szól az állampolgárság fogalma? a 21. századi társadalomban akadémiai szempontból vannak itt ugye releváns kérdések, de hát tulajdonképpen miről is szól az állampolgárság fogalma? A 21. századi társadalomban, és egyébként azt gondolom, hogy az utolsó, a 20. század végén is azért ez már igaz volt, tulajdonképpen nem jelent mást, mint hogy valaki. Ha keus állampolgárok lenni, hát menjenek! Nagyon szép és kedves kapcsolat fűz majd bennünket ő hozzájuk, mint Infeld. Köszönöm szépen a három kiváló tudósnak. Egyébként említette már, hogy kicsit később érkeztem, ez adott esetben nem hallottam dolgokat, hogyha az európai polgárságról beszélünk, itt Európában és azon kívül is persze, ez, nem, ez kizáró jellegű, nem befogadó jellegű időnként, és leválunk a többiektől, és a többieket távol tartja, tehát valahogy ilyen célja van ennek. Két dolgot említettek, és nagyon érdekes volt végighallgatni, amit Frank Engel kollégám is mondott, az aranyvízumok témája és a Brexit utáni időszak témája. Látom, hogy különbözőképpen közelítik meg ugyanazt a témát. Ugye itt van a vízumrendszer, ez egyáltalán nem függ össze a EU polgársággal, nem a közösség tagjai akarnak ezek lenni jó értelemben, hanem kriminális bűnözői pénzeket kívánnak becsatorni az Európai Unióba, és a piacra akarnak jutni. Ez nem az EU polgárság kérdése is. Frank teljes joggal említette, hogy a polgárság, az az EU polgárság azt jelenti, hogy az ember azonosul az Európai Unióval, és itt a Brexittel is van a probléma, itt az emberektől elveszik az állampolgárságokat, vagy a polgárságokat nem azért, mert ők döntöttek így, hanem mert a honfitársaik szavaztak. Most itt felvetődik a kérdés, miért ne lehetne, ugye hát mondjuk egy mérsékelt összeg ellenében az EU polgárságból részesülhetnének. Itt is ezt kell, megbesz- ezt kell még megbeszélni. Mit jelent itt a polgárság? Mi az alapja ennek a polgárságnak? És van egy holland ítélet, bírósági ítélet, ahol polgárok, brit polgárok letelepülnek Hollandiába, és felvetik a kérdést, hogy a Brexit mit jelent számukra? Azonnal elveszítik automatikusan az EU polgárságukat ezáltal, hiszen az EU polgársága nemzeti polgárságból adódik, és ez két külön téma, és hát ezt érdemes végig gondolni. Két záró, vagy három rövid megjegyzés. Köszönöm szépen a három előadónak. Itt azt gondolom a jogi karta témája ez fontos. A második pont az Európai Bizottság részéről megint csak érdekes volt az a megjegyzés. A személyi igazolványok harmonizáció ügyében, tehát mondjuk például a biztonság ügyében, ez azt jelenti, hogy biztonsági intézkedéseket akarnak becsempészni a hátsó kapon keresztül, ez nem függ össze valahol az EU polgársággal, ez egy biztonsági téma. Aztán az európai polgári kezdeményezés számomra ez egy ját, játék, játékszer csupán egy, egy békéltető eszköz, ez nem leszünk demokratikusak. Az európai polgári kezdeményezés ugye egy millió elő, aláírást irányoz elő, és, és mondjuk messzebbre jutunk, tehát egy állásfoglalás esetében az Európai Parlament sok millió ember választja meg, tehát átláthatóbbá akarjuk tenni az Európai Uniót, akkor nem ilyen játékszereket kell megőrizni, hanem máskonnan kell közelíteni. Birgit Szippel. Köszönöm, elnök úr. Bai. Tehát itt is össze vagyok egy kicsit zavarva, hiszen az összes polgárnak ugyanolyan jogot kell biztosítani még akkor is, hogyha esetleg, hogyha az egyes tagállamok polgárait az adott tagállam felvilágosítaná, hogy milyen jogaik vannak a tagállamon belül. Hiszen itt van már az első fokban, hogy ne lehessen vásárolni nemzeti állampolgárságot, vagy európai polg- állampolgárságot. Minden túlt esetet találunk mindenhol. Köszönöm. Volt, hogy megvalósuljon a, az állampolgársági reform. Ezt úgy gondoltam, ekkere vonatkozó állampolgárság is. Tehát ha valaki európai állampolgár, akkor tagállami állampolgársággal függ ez össze. Ugyanakkor, tehát szerintem itt, hogy ez tényleg megvalósuljon, és azonos jogegyenlőséget biztosítsunk mindenki számára, a állampolgárságot az európai állampolgársággal összekeverik. Nagyon sokan ugyanis azt gondolják, hogy ne tegyünk, ne, semmilyen reform ne valósuljon meg, majd az Európai Unióra váró, hogy egy ilyen egyenlőség irányába mozduljanak el. És itt le is zárnám, hogy az Európai Unióban született hát a sportjogokon megszerzett állampolgárságéra. Helga Stevens. Thank you, Chair, colleague. A siketekről beszélnék, mint polgárokról, európai állampolgárok a különféle tagállamokban, de még mindig nagyon sok akadályjal szembesülnek, kommunikációs akadályjal, nem jutnak el hozzájuk információk. Tehát, hogyha a nyelvi sokszínűség se legyenek diszkriminálva. Hogyha a nyelvi diverzitásról beszélünk, akkor általában a beszélt nyelvekre gondolunk, de nem sokan gondolnak a jelnyelvre. És szerintem, hogyha a nyelvi sokszínűségről beszélünk, akkor a jelnyelv is tartozzon a nyelvi sokszínűségbe. Tehát és a, mondani, hogy nyelvi kisebbségnek tartják őket, vagy nem? Mi a helyzetük? Mi a státuszuk? És mint egy ilyen kisebbség tagja, szeretném tudni, hogy mi a siket állampolgárok státusza Európában, és hol lehet ennek utána járni. Nem tudom, hogy az Európai Bizottság és a jelnyelvi tolmácsolásról nagyon széles támogatást kapott ez. És most szeretném a bizottságot megkérdezni, hogy ezt az állásfoglalást figyelemmel kísérik? megvizsgálják a sorsát. Szerintem ez egy nagyon lényeges előrelépés az európai tagállamok, a kisebbségvédelem és az Európai, Bizton, az európai Bizottság tekintetében is foglalásnak. Köszönöm. Nincs több felszólási igény. Nagyon érdekes kérdéseket hallottunk, és most átadom a szót a felszólalóinknak. Kocsanov professzorral kezd követjük. Ugyanabban a sorrendben folytatjuk, ahogy felszólaltak. Köszönöm szépen. Köszönöm a kiváló kérdéseket. Vélelmezzük, hogy kölcsönösen megértjük egymást, és induljunk ki abból, hogy ez is a célunk. Tehát igazából nem mindenki nevében szeretnék szólni, én a saját véleményemet mondom el. Először is a Brexit, és Engel úrral teljes mértékben egyetértek. De nem csak azért, mert egyszerűen kiszavazták magukat az Euróból, Európai Unióból, hanem azért is, mert igazából az 50-es cikk ellentmondásban áll több európai jogszabályjal. Tehát, tehát itt most nem akarok jogászkodni de igazából az 50-es cikk vélelmezi, hogy lehetséges a kilépés, és igazából ez is hozzátartozik, hogy mi az Európai Unió, az egyik pillér, a belső piac, a három pedig az uniós polgárság. Ez a szerződés harmadik cikke. Tehát, hogyha elolvasuk a szerződést, akkor igazából nem lehetséges ezen brit harmadik cikke. Tehát, hogyha elolvasuk a szerződést, akkor igazából nem lehetséges ezen brit gondolkozni, akkor igazából a saját ítéletünket, a brit válaszopolgárok ítélete fölé helyezzük. Tehát itt egy tagállam úgy döntött, hogy elhagyja az Európai Uniót, és nem a világon, amely kül, ilyen lényeges különbséget tesz polgár és nem polgár között, amelyeket az állampolgárok is élveznek. Az Európai Unióban, ha valaki nem Európai Uniós polgár, és Ausztriába ad törvényeket hoztunk létre, és ezek nem vonatkoznak a harmadik államok polgáraira, akik itt érnek. És itt, itt tehát én nem a máltai kormányt képviselő, nem vagyok máltai, az én feladatom az, hogy tisztázzam a máltai hatóság morálisan aggasztva kellene megvizsgálnunk. Tehát az Európai Uniós polgárság, tehát egy Luxemburgban élő olasznak ugyanolyan jogai legyenek, ugyanolyan védelmet élvezen, mint egy olasz-olasz vagy egy luxemburgi-luxemburgi a 99%-a valamilyen státuszba beleszületik. Ezt nem ő választja ki, nem ő mazsolázza ki. Ez, ez, ez nem akarat. Ez valószínűleg nem a legnépszerűbb megjegyzésem lesz, de egy ilyen totalitárius országban semmilyen erkölcsi, morális. Engel úr, képzeljük el, hogy ő nagyon pro-amerikai. Elmegy Amerikába, kenyai útlevelével, és védje meg és erősítse, és eh, interakcióba kerül a tagállamokkal, akkor, akkor szerintem ez üdvözlendő. Eh, eh, a polgár... Thank you very much. Köszönöm szépen. Volt egy kérdés, ami arra vonatkozott, hogy hogy néznek ki az Európai Bizottsági Kezdeményezések a különböző dokumentumokkal kapcsolatban. Ez a 2018-as munkaprogramunkban egyébként szerepel, és jelenleg egy hatásvizsgálatot készítünk, aminek a lényege az, hogy április 17-én kívánjuk elfogadni a jogalkotási javaslatot vesznek egyrészt a tartózkodási engedéllyel kapcsolatos dokumentumok és a személyazonossági igazolványjal kapcsolatos dokumentumok. Itt tulajdonképpen a harmadik országbeli családtagokra vonatkozik a residence card, de mondjuk számomra, aki itt élek Belgiumban, van egy személyazonossági ö, iratom, de ez igaziból nem az, csak eléggé hasonlít rá. Máshol viszont ez csak néha csak egy ilyen lobogtatni való papír más országokban, tehát ez attól függ, hogy hol milyen dokumentumokat alkalmaznak, ezért lenne fontos az egyeztetés, a harmonizáció, valamiféle standard ezekre az igazolványokra vonatkozólag. Egyébként ennek semmi köze és ez Barbara Spinellinek mondom, a settled statushoz. Ez konkrétan a dokumentumokra vonatkozik. A másik kezdeményezés viszont konkrétan a személyazonossági iratokra vonatkozik, hiszen a szabad mozgás miatt személyazonossági igazolványa, vagy akár egy útlevéllel is bárki szabadon mozoghat az EU területén. Ezért fontos biztonsági szempontból is megvizsgálni a helyzetet hogy ez itt most a standard biztonsági előírások szempontjából mennyire meg, meg elfogadható. Hiszen a határőrök alkalmazzák ezeket az igazolványokat, és itt nem arról van szó, hogy harmonizálni szeretnénk a személyazonossági igazolványokat, mert például Belgiumban a személyigazolványt lehet használni a gyógyszertárakba vagy máshol. Tehát itt tulajdonképpen most felmérjük a helyzetet, különböző opciókat mérlegelünk, nem akarom egyelőre ezt ismertetni, majd nem sokára. Ez úgyis megtörténik a bizottság részéről. A második gondolatomnak viszont az a lényege, hogy van-e értelme annak, hogy harmonizáljuk az állampolgárság vásárlását. Az Európai Unióban tagállami kompetenciába tartozik az állampolgárság kérdése. Ugyanakkor a tagállamok az eljárásaik során az Európai Uniós jogra is tekintettel kell, hogy legyenek. Most mit lehet tenni? Ugye itt a híres arany, vízumok kérdése felmerül, ahogyan arra ö, Gomes asszony is utalt, Júrova asszony még az év vége előtt be fog terjeszteni egy jelentést ezzel kapcsolatban. És a bizottság egyébként jelenleg tanulmányozza a helyzetet, és megvizsgáljuk azt, hogy a különböző tagállamokban milyen gyakorlatot folytatnak éppen, és hogy mit lehet tenni a harmonizáció elérése érdekében. Volt egy harmadik kérdés is Stevens asszony részéről a jelnyelvvel kapcsolatban, és az, hogy a bizottság mit tesz ezen a területén. Sajnos én nem tudok erre konkrét választ adni, de ahogyan már utaltam rá, a munkacsoportunkban más bizottsági szolgálatokkal együtt működve próbáljuk a akadálymentesítési programot megvalósítani, a marakesi megállapodást, illetve szerződést is meg akarjuk, nyomon akarjuk követni. És ahogyan elmondtam már, a demokratikus részvételt szeretnénk erősíteni, és ebből a célból figyelembe fogjuk venni azt is, amit ön elmondott. Tehát a parlamentet és a tanácsot nem lesz könnyű megállapodást elérni. Alapvetően ez minden, amit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, Szofi. Nem tudom, hogy a tagjaink közül, igen, tudtam, hogy miről lesz szó, de köszönök szépen minden információt, és igazából a tagállamok véleményétől függ, hogy, illetve a tagállamok kormányzatainak a véleményétől függ majd a tanácsban, hogy milyen. És nem tudom, hogy mik azok a pontok, ahol megállapodás van. Tehát vannak bizonyos pontok, ahol már van megállapodás a különféle frakciók között, bizonyos alapproblémák tekintetében. Tehát hallottuk, hogy igazából a tanács és a parlament között hol van az alapellentmondás? Szofi? Hát van egy pár. Én természetesen olyan mandátum alapján tárgyalok, amelyet itt fogadtak el. Ez az a célom, hogy széles többséget kapja, hiszen ez nagyon érzékeny témáról van szó, olyan témáról, amit nem lehet egy apró többséggel továbbvinni. Tehát a tanácsban is természetesen többségre van szükségünk. És itt a részletekről is tájékoztathatok, tehát a részletekben vannak a nagy ellentmondások. Tehát, tehát például a mozgási szabadság alapvető korlátozása a tanács egyik álláspontja. Tehát ez igazából nem egy fogvatartás vagy zárvatartás, de gyakorlatilag az. Tehát a tagállamokban vannak különféle regionális rendszerek a befogadásra, tehát igazából itt azt jelenti, hogy az emberek, a kérelmezők maradjanak egy bizonyos régión belül. De igazából úgy is olvasható, hogy a tagállamok igazából bezárják a kérelmezőket, és azt mondják, hogy igazából ez nem bezárás, hanem egy bizonyos területen belül szabadon mozoghatnak. Tehát igazából a tanács nem tudja elmagyarázni, hogy miért van erre szükség. Hát igazából azt mondja, hogy ezt a jogrendszerünkben már meg lehet találni, tehát hogy például ilyen kérelmezőknek egy bizonyos területen belül lehet csak mozogni. És például aztán vegyük az információkat. Világosá akarjuk tenni, hogy milyen fajta információkat kapnak a kérelmezők, véleményünk szerint minél több információt kapnak, annál kisebb a valószínűsége, hogy bajt kevernek. De a tanács azt mondja, hogy korlátoznunk kell, tehát ők nem akarnak információs listát, hogy milyen, milyen információkat kapjanak a kérelmezők, tehát nagyon-nagyon eltérnek a filozófiák. Tehát szerintem lesz megállapodás a végén, de nagyon nehéz lesz. Tehát az biztos, hogy annyit nem érünk el, amit a parlament kért. Köszönöm szépen. Köszönöm. Akkor most áttérünk a következő napi rendi pontra. Ez pedig ez az uniós áttelepítési keret, és itt két trilógus került már megtartásra, december 13-án és január 17-én. Most szeretném Björk asszonyt megkérni, hogy mutassa be röviden a dolog helyzetét. Köszönöm szépen. Rövid leszek. Tehát először is köszönöm az árnyék előadóknak, akik nagyon aktívan vettek részt a trilógusban. Az első trilógus az év vége előtt volt, még az észtelnökség alatt. Ezen áttekintettük az általános pozíciókat, és volt már a bolgár elnökség alatt is egy lényeges trilógusunk január 17-én. És ahogy Szofi is mondta, nyilvánvaló, hogy kemény különbségek vannak a tanács és a parlament között. Mi egy olyan álláspontot fogadtunk a mandátumunk alapján, amely nagyon humanitárius, a tanács viszont olyan álláspontot fogadott el, amelyben megvan a humanitárius befogadás, és ezeket a dolgokat kell majd részleteikben megbeszélni. A második trilógust a bolgár elnökség alatt kezdtük, és a humanitárius befogadás hatájáról, céljairól és következményeiről szóltunk. Ezt természetesen még a továbbiakban is meg kell beszélnünk, tisztáznunk kell az álláspontokat, és a kiválaszthatósági, illetve az elutasíthatósági kritériumokról is beszéltünk. Tehát itt is lényeges különbségek vannak a parlament és a tanács között, tehát főleg, hogy ki nem alkalmas befogadásra, tehát igazából a humanitárius befogadás és az áttelepítés, illetve a visszafogadás közötti különbségek, is itt kellene valamilyen közös álláspontban megállapodnunk várom a harmadik trilógust. Eddig nagyon jó volt az együttműködés légköre a bolgár elnökség alatt. Köszönöm a támogatást a árnyék előadók részéről, és szeretném aláhúzni annak a szükségét, hogy a bizottságnak is kompromisszumokat kellene bemutatni, hogy közelebb hozza egymáshoz a két álláspontot. Hogyha ezt elérjük, akkor az Európai Unió előre haladhat globális szereplőként is. És ez jelenleg nagyon fontos lenne. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mindenképpen mm, üdvözlendőnek tartanám, ha egy kicsit a... Oké. Okay. Can I try? Akkor megpróbálom még egyszer. Úgy gondolom, ez egy alapvető fontosságú téma, és tényleg részletekben menve kell megbeszállni. Ez egy érzékeny téma, éppesi kampány során is az volt, és a legutóbbi választásokat egy olyan jelölt nyerte meg, aki nagyon erősen kijátszotta ezt a kártyát, a migrációs kártyát. Hol vannak azok a pontok, ahol nem tudunk megállapodni a tanácssal, és melyek? Köszönöm szépen. Kívánunk fellépni, az Európai Unió nagyobb és koherensebb felelősséget kell, hogy vállaljon eh, az áttelepítések során, letelepítések során eh, biztonságos eljárásban. Aztán vannak továbbiak, és ezt meg tudjuk beszélni, és a az árnyék előadók szerintem törekedjenek arra, hogy kompromisszum legyen. Ez a nagy... Wanted... Sophie Infeld egy kérdést kívánt -e? Nem nyitjuk újra a vitát, jó? Kérdés a nemzeti politikákban manapság. És ahogyan én látom ezt az egészet, a tanács pozícióját, sokkal mi az, ami működik, és adott esetben itt egy komoly különbség van, véleményeltérés van, itt a parlamenten belül is hát különböző vannak ezen a, ebbenek a megvalósításában. De igen, köszönöm szépen. A mai ülés utolsó pontja a média pluralizmus az Európai Unió médiájában. Spinelli asszony az, aki felel ezért a jelentésért, és január 11-ére készült el. 207 módosított terjesztettek elő a saját kezdeményezésű jelentése kapcsolatban, és Spinelli asszony ezeket fogja figyelembe venni, és kérem mondja el, hogy eh, ebben a rendkívül fontos témában mi az, ami történt. Spinelli asszony, jönni szó. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a módosításokat, amelyeket megkaptunk. Ezek mind eh, nagyon jó gondolatokat eh, tartalmaznak, és igen pozitívak szeretnénk ezeket beépíteni az anyagba. Ezért azt gondoljuk, hogy itt fontos dialótívak, szeretnénk ezeket beépíteni az anyagba. Ezért azt gondoljuk, hogy itt fontos dialógus alakul majd ki, egyfajta konstruktív megközelítés. Szeretném először elmondani azt, hogy mit gondolok jelentéstevőként, és mi a legfontosabb számomra. Szerintem egyáltalán nem hatékony az, hogyha pa, európai parlamentként meg akarjuk határozni azt, hogy hogyan mondják meg, vagy nem mondják meg az igazat, akár a hagyományos médiában, akár a blogokban, vagy bárhol más. Ez azért is van így, mert nincs egy interpretációja a valóságnak a média offline vagy online formája, formája nem lehet mondjuk a Delfoi Jósdához hasonló szerepben, amely mondjuk obskurus módon fogalmaz, de az igazat mondja. Ez a fajta megközelítés csak autoriter társadalmakban vagy rezsimekben képzelhető el. Tehát mi nem jövendő mondásban vagyunk, hanem politikai megközelítést szeretnénk alkalmazni, és éppen ezért számunkra a legfontosabb a pluralizmus, a szabadság és a média függetlenségének megőrzése, amelyet egyébként a gazdaság és szociális válság is fenyeget jelenleg. Ugyanakkor meg kell értenünk azt is, hogy a média világa továbbra is a negyedik hatalmi ág, amely egyébként teljesen független a többitől, főként a politikai, vagyis a mi hatalmunktól. Az egész média lényege és funkciója pont a kritika megfogalmazása. Éppen ezért Michel Foucault kritikával kapcsolatos megjegyzései vezéreltek engem. A kritika ugyanis azt jelenti, hogy akiket kormányoznak, azokat ne lehessen teljes mértékben kormányozni. Vannak itt problémák, az úgynevezett fake news problémája. Ezzel kapcsolatban rengeteg módosítás is megérkezett, és azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb témája ennek a jelentésnek. Elmondtam már a véleményemet itt a Libében is, és ezt elmondom többször a jelentésekben is. Nem gondolom, hogy a fake news új jelenség lenne, és nem gondolom azt sem, hogy ez az internet vagy a, szociál, vagy a közösségi média megjelenéséhez köthető. Az iraki háború, vagy az ellen igazságok a tömegpusztító fegyverek létéről, erre nagyon jó példa. Gyakorlatilag az Egyesült Államok által levezényelt hadjáratok a második világháború utáni időszakban a hagyományos médiában is nem helyes módon jelentek meg, tehát gyakorlatilag beépített újságírók által valósultak ezek meg. Szerintem ez nagyon fontos, és ezt jó néhányan a módosításaikban is hangsúlyozták. Éppen ezért szeretném, hogyha megőrizné a fókuszát ez a téma, vagyis a média pluralizmusra próbálnánk odafigyelni, és ne transverszális kérdéseket vessünk fel amelyekkel egyébként a parlament már sok más állásfoglalásában is utalt, mint például a terrorizmus ellenes harc, ilyen transzverszális kérdés. Ezen kívül fontos még a, az alapjogok kartájára utalni, illetve az Intveld jelentésre, valamint az autocenzúra növekedésére utalni, illetve az úgynevezett whistleblowerek és más közérdekű bejelentők témájára utalni. Ezek már határokon átnyúló problémákra utalnak, és fontos, hogy a parlament is felemelje szavát ezekben a kérdésekben. Új mechanizmusok megjelenése szintén fontos, és ezt több módosításban is hangsúlyoztam. Végül pedig fontos lenne mindezt úgy integrálni, hogy az minél holisztikusabb legyen. Természetesen más módosításokat is bevezettem, például a net semlegesség kérdésével kapcsolatban, amelyet most támadás ért az Egyesült Államok hatóságaitól, az in, inskripciók, illetve az, hogy a média olvasottságot növeljük, és um, főként a közvélemény figyelmét felhívjuk ezekre a kérdésekre, és teljes mértékben függetleníteni kell a médiát mindenféle politikai, gazdasági vagy más természetű gyakorlástól. Más fontos tég számomra a mm, jó hírnévhez való jogra vonatkozó a részek, amelyeket szerintem másként kellene fogalmazni, mert a politikusokat nem szabad védeni, és nem szabad kriminalizálni a az újságírók munkáját. Éppen ezért számomra nem az a legfontosabb, hogy a jó hírnévhez való jogot erősítsük, hanem inkább a büntetőjogi aspektusokat polgári jogi aspektusokkal kössük össze. Aztán itt van a gyűlöletbeszéd témája, amelyre az Európai Bizottság 2016 májusában elfogadott egy szöveget. Én úgy gondolom, hogy ebben nagyon nagy hibák tapasztalhatók. Ezekből a legnagyobb az, az informatikai cégek, a Facebook, a Twitter, a YouTube és más cégek számára hagyott nagyon nagymértékű mozgástér, amelyek egyébként gyakorlatilag megegyeznek mindenkinek a háta mögött. És végül pedig az tevőknek is mondom, hogy fontosak lesznek számomra az ő hozzájárulásaik, és a kompromisszumokat pedig már el is küldtem a mai napon, azt hiszem legalábbis. Köszönöm szépen. Köszönöm, Barbara. Először az árnyék jelentéstevők, Miló kolléga. Köszönöm. Elnök úr. Természetesen most itt nem beszélhetek minden részletről három-négy aspektus szeretnék közelebbről megvilágítani, ahol eltér az, amit mondok, attól, amit a jelentéstevő mondott. Tehát én az értékalapú társadalomban hiszek. Tehát igazából nem tudok támogatni anarchisztikus elképzeléseket. Jogállamra van szükségünk, jogállami a egyetemek jogi fakultáson. Igazából ez egy jogi konfliktus. Jogunk van az információhoz, jogunk van ahhoz, hogy információkat kapjunk, és jogunk van a jó hírünkhez, tehát, hogy egy újságírónak hogy a hatalmával visszaéljen és rágalmazzon. Itt óriási egyenlőtlenségek is vannak. Hiszen igazából az újságírót olvassák, az érintettet meg nem. És akkor az újságíró legfeljebb annyit mond, hogy hát ez nem bűncselekmény, és itt igazából mások az elképzeléseink abban a tekintetben, hogy mi az igazság. De hogyha valaki teljesen tudatosan azt akarja, szándékosan, hogy egy másik szentje van, gyereke, barátai, egy karrierjük. Én dél-európai vagyok, és a jó hírnév nagyon fontos. És itt felmerül a szubszidiaritás kérdése is. Hiszen szerintem Dél- és Észak-Európa között itt vannak különbségek is. És hogy rágalmazzanak. Természetesen vannak jó újságírók, vannak jó hiszemű újságírók, de vannak rossz hiszeműek is. Tehát itt most az újságírók nem képeznek egy Istenek tanácsát, akinek joga igenis felelősségre kell vonni. Tehát itt más az állásponta, mint az előadónak. Ennek a lehetőségnek léteznie kell. Továbbra is. Tehát, hogy a rágalmazás igenis büntethető legyen. Tehát igazából itt egy jogi probléma van a magánéletemben is legyen jogom, és legyen jogom a hivatali tevékenységem alapján is egy újságíró ellen fellépni, hogyha rágalmaz. Tehát, hogyha valaki az utcán megsért, akkor igazából felléphetek ellene. És akkor igazából a törvény előtti egyenlőség azt jelenti, hogyha egy újságíró rágalmaz, akkor neki is felelőssége van. Mindjárt befejezem. Most egészen rövid leszek, tehát nagyon sok mindent máshogy látok. Tehát igazából itt a, az... Tehát ismerjük a realitást, Irakot említették itt példaként, a harci cselekményeket, aztán ott volt az amerikai választási kampány Clintonnel, Trumpal, tehát hogy most itt igazából hamis híreket terjeszt hogy bizonyos célokat elérjen. Tehát amelyek egy bizonyos állam jogszabályaiba ütköznek, akkor itt szabályokra van szükségünk. Egy utolsó megjegyzés. Természetesen fontos. Tehát egy társadalomban vannak bűncselekmények, ezek ellen fel kell lépni, de itt van még egy aspektus, amiben nem értünk egyet. Tehát például itt a whistleblower. És hogyha én ezt tudom, akkor bűncselekményt követek el. Tehát ez nem korrekt, ez no nem normális. Tehát, tehát hogyha valaki ezt csinálja, az nem minősüljön információ adónak whistleblower akkor nem kaphat whistleblower státuszt. Ez egy jó elképzelés, azonban nem szabad ezt megfertőzni. Hogy visszaéljünk vele. Igen, védeni kell a whistleblowereket, jogilag is, és aki ilyen státuszt szeretne, mindenki megértette, hogy mit szeretnék mondani, de ez egy nagyon értéke, érzékeny téma, és nagyon sok mindent tudnék még róla mondani. Remélem, hogy lesznek kompromisszumos javaslatok, különben nagyon nehéz lesz. Tehát vannak véleménykülönbségek. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő Katarina. Az én kérdése, illetve én szeretném először is megköszönni Spinelli asszonynak a munkáját, nagyon sokat dolgozott, és biztos, hogy a jövőben is még rengeteg munkája vár ránk közösen. Köszönöm egyébként a módosításokat is. Nagyon sokan terjesztettek be módosításokat, és azt hiszem, hogy itt különböző aspektusokról és különböző témákról van szó. Egyesek egyébként kiegészítik egymást, más módosítások viszont nagyon komplex témákra utalnak. Ugye a mai jelentés egy nagyon érzékeny témát vet fel, mert hogy nagyon sokszor beszéltünk már magunkban is arról, hogy milyen egyensúlyt kell teremteni a biztonsági kérdések, az emberi méltósághoz való jog és az információ helyessége, illetve megbízhatósága között, illetve a szólásszabadság a negyedik téma. Nagyon sok módosítás érkezett be, és ezekkel kapcsolatban én magam is a médiakoncentrációra vonatkozó rész, az átláthatóság, és az, hogy a tulajdonlási kérdések mennyire átláthatóak, erre nagyon odafigyeltem. Ez szerintem nagyon érdekes, oda kell figyelni arra is, hogy hogyan lehet javítani a munkahelyi körülményeket a média világában, és magam is módosításokkal próbáltam hozzájárulni arra, hogy ahhoz, hogy hogyan lehet védeni az informátorok, vagyis a közérdekű bejelentők helyzetét. Hiszen az újságok, a média hozzájárul a közérdek megvalósulásához, ezért rendkívül fontos, hogy a visszaéléseket ellenőrzésekkel meg lehessen szüntetni. Ezen kívül pedig a gyermekek, illetve kiskorúak védelmére gondolok, a kiberbullizmusra, illetve az online pornográfia elleni védelemre. Számomra nagyon fontos az, hogy az érintett felek a szektorban részt tudjanak venni az online tartalmak ellenőrzésében és ide tartozik ugye a gyűlöletre való szítás, illetve a fake news, valamint a terrorista propaganda online terjesztésének kérdései. Ezek mind nagyon érdekes és fontos témák, de ezekkel kapcsolatban én azt gondolom, hogy megfelelő garanciák mellett, és természetesen a Facebook, a Twitter és más eh, nagy platformok bevonásával együtt kell értékelnünk a tartalmak kérdését, és azt, hogy hogyan kell nagyon gyorsan visszavonni bizonyos tartalmakat, mm, iránymutatások tiszteletben tartásával, annak érdekében, hogy a propaganda jellegű, az online propaganda jellegű anyagokat minél hamarabb vissza lehessen vonni a felületekről. Én azt gondolom, hogy egyrészt oda kell figyelnünk a szólásszabadság megőrzésére, másrészt viszont a az emberek biztonságát is védenünk kell. Természetesen nagyon komplex kérdésekről beszélünk itt, főként a becsület sértés jó hírnévhez való jog, a rágalmazás kérdésének tisztázása. Nagyon remélem azt, hogy a jelentéstevők és a kompromisszumok, a jelentéstevők meg tudnak majd egyezni a és figyelembe tudjuk majd venni mind az alapvetően fontos szólásszabadság kérdését, amely a demokráciában fontos szerepet tölt be, de ugyanakkor az emberek biztonsága és emberi méltósághoz való jogát is védenünk kell, a fake news, -ok. úgy gondoljuk, hogy nagyon sokszor a média ö, tudatosságra való felkészítés az oktatás kérdését is kell hangsúlyoznunk. Úgyhogy még egyszer köszönöm az összes kollégának, a munkát, működési lehetőségeket. Köszönöm. Köszönöm, Katerina. Jurek úr a következő az ECR árnyék előadója. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen azt tudom elmondani, amit már elmondtam korábban, a megközelítés terve ez feltétele a közösségben folyó vitának, így képes működni a társadalom, a közösségi felelősség, mint mondtam, fontos, de e, ami még hiányzik, e, egyfajta kompromisszum. Mi a, e, vannak országok, ahol különböző tapasztalatokat szeret szereztek ezzel kapcsolatban. Megszállás idején változik, tehát nálunk is van tapasztalat. Egyszerűen sokan autoriter módon lépnek fel, de nem akarom, hogy ez megismétlődjön. Egyszerűen kirekesztetteket képviselni kell, meg kell védeni, akiket a total, totalitárius társadalmakban kirekesztettek, azokat védeni kell. Gyakran előfordul. Ciára történő átállás során megint csak diszkriminatív megközelítést alkalmaznak azokkal szemben, akiket kineveznek ellenségnek. És ilyen értelemben ez egy jelenség, amelyel foglalkoznunk kell. És mi ezt szeretnénk eh, eh, reflektorfénybe helyezni és foglalkozni ezzel. Vannak új cenzúrális eh, tendenciák is, ezt is végig kell gondolni. Vannak olyan kemény szabadsága, vita szabadsága éppen erről szól. Gondoljunk csak a vietnámi háborúra azt a háborút már annak idején a tévében láthattuk, a, a, a képek voltak döntő jelentőségűek, és hát nyilvánvalóan hamis képeket is mutattak egy fényképezés be kell tudni mutatni, mert különben hogy lehetnénk részt a nyilvánosság előtt folyó vitában? Itt a, az embernek a saját érdekeit meg kell tudni védeni lelkiismereti szabadság az, ami egy alapvető probléma, és nem lehet mindig csak a kompromisszumok során ezt a felvetést figyelembe kell venni. Még egy nehéz kérdés, amit Mélő asszony felvetett, szerintem ebben végül is valamennyien